fogok írni négy dokumentumot, ami megfelel az ügyrend 78-as cikkének. A címek meg fognak jelenni a jelenlegi ülés jegyzőkönyvében. És akkor most átérünk a napirendre. A legut-